szépen. Köszönjük szépen, biztos úr, ez egy nagyon érdekes vita volt, amelyet most zárunk. Most jön a következő napi rendi pont, mégpedig mm, szobeli válasz igénylő kérdés, megtévesztő szakmai címjegyzékek, ez a jelentés. Most pedig kezdjük a jelentéstevő. Buzotír úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Két és fél évvel ezelőtt a plenárison benyújtottam egy jelentést a megtévesztő szakmai címjegyzékekkel kapcsolatban. Akkor a parlament igen világos üzenetet fogalmazott meg, miszerint létezik egy aggasztó család, a megtévesztő szakmai címjegyzékek körében, és több tízezer kisvállalkozást, önkéntes szervezetet, sőt jótékonysági szervezetet is érint, ezek esnek áldozatául ennek a család tevékenységnek. Akkor úgy mondtuk, hogy összehangolt megközelítés fellépésre van szükség ahhoz, hogy egyszer mindenkorra felszámoljuk a megtévesztő gyakorlatokat. Sajnos két és fél évvel később még mindig ugyanott tartunk, itt a plenárison beszélgetünk ugyanerről a témáról, mert sajnálatos módon nem voltak pozitív fejlemények a megtévesztő szakmai címjegyzékek megregulázása területén. E, hadd ismertessem a kollégáknak, hogy miről is van szó. Arról van szó, hogy egy megtévesztő szakmai címjegyzék kiküld egy formanyomtatványt, amely első látásra arról szól, hogy a vállalkozások töltsék ki az adataikat a formanyomtatványban, és ezért cserébe ingyenesen bekerülnek a szakmai címjegyzékbe. Első ránézésre semmilyen fizetési kötelezettség nem keletkezik a formanyomtatvány kitöltéséből. Ugyanakkor, miután beküldték ezt a formanyomtatványt, kapnak egy levelet, amely arról szól, hogy évente ez ezer eurót kell fizetniük három éven keresztül. Hogyha ezt eh, nem teszik meg, akkor gyakorlatilag zaklató eh, üzemmódba vált át a címjegyzék üzemeltetője, és eh, adósságbehajtókat küld a nyakukra. Sajnálatos módon ezek az illegális taktikák a különböző érintett tagállami hatóságok szeme előtt zajlanak, és ezek a hatóságok nem tettek semmilyen lépéseket ennek meg ö, ö, akadályozása érdekében. A World Business Directory, az EU Business Directory, az Expo Guide, a World Guide, a DAT még mindig zabolátlanul működnek. A bizottság annak idején kijelentette, hogy az ilyen megtévesztő gyakorlatok ütközésben, összeütközésben vannak az EU jogszabályokkal, de nem sikerült ezt a gyakorlatot felszámolni, ezért vagyunk ma itt. Nagyon szépen köszönöm, Bozitil. A kérdés másik megfogalmazója, Korhola az. Köszönöm Elnök asszony, a megtévesztő szakmai címjegyzékekkel kapcsolatos panaszok száma azt mutatja, hogy ez a kisvállalkozások körében egy komoly probléma. Az ilyen szakmai címjegyzék cégek pénzügyi károkat okoznak és zaklatják a kis cégeket. 2003 és 2008 között 14 ezer panaszt jegyeztek fel. Több száz panaszos levél érkezik még mindig az áldozatoktól. Az Ilyen tevékenységek felmérésének nehézsége a belső piac hatása alá. A megtévesztő gyakorlatok a megtévesztő gyakorlatokról szóló és megtévesztő reklámokról szóló irányelv értelmében illegálisak, ugyanakkor jogorvoslati és végrehajtási intézkedések nem nagyon állnak rendelkezésre. Az a szakbizottság, amely felelős ezekért az ügyekért, a közelmúltban felvette a kapcsolatot a holland hatóságokkal és felhívta a figyelmet Hollandiában bejegyzett Csalárd szakmai gyakorlatot végző szakmai címjegyzék cégek működésére. A tagállamok általában csak amire taggódnak és arra figyelnek, ami a saját területükön történik. A határon átnyúló problémákkal nem foglalkoznak. Mivel ez egy határon átnyúló probléma, jobb együttműködésre lenne szükség a tagállamok között, így lehetne a család gyakorlatokat kiküszöbölni. Az Európai Bizottság maga is aktívabb szerepet játszhatna a tagállamokkal karöltve a határon átnyúló érvényesítés kérdésében ki kényszeríthetné a tagállamok együttműködését. Eh, Eretentő erejű szankciókra is szükség van minden tagállamban, amelyek a címjegyzék cégeket csődbe kergetnék, hogyha család gyakorlatokat folytatnak, valamint a mögöttük álló személyek megbüntetésére is lehetőséget adnának. Ki kell terjeszteni az érintett megtévesztő reklámokról szóló irányelv hatókörét, hogy minden ilyen típusú üzleti vállalkozásra kiterjedjen a fogyasztók védelme érdekében. A vállalat közi tisztességtelen gyakorlatokra is ki kell terjeszteni, tehát ezt az irányelvet nem csak a vállalatok és a fogyasztók közti kapcsolatokra. Fontos, hogy a csalás ellen fellépjünk az információ hozzáférhetővé tételével, illetve a az emberek figyelmének erre a problémára való felhívásával a bizottsághoz az a kérdésem, hogy milyen akadályok akadályozzák meg a tagállamokat a jobb együttműködésben, és az Európai Bizottság pedig milyen üzenetet kíván megfogalmazni a megtévesztő szakmai címjegyzékeket készítő cégek ellen. Nagyon szépen köszönöm, Öttinger biztos úr a szó. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a bizottság osztja az aggodalmakat és a kritikus elemzést, amelyet az Európai Parlament végzett. Vannak félrevezető gyakorlatok, megtévesztő gyakorlatok, szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok esetében, és ez nagyon sok más vállalkozásnak okoz komoly problémát. Végeztek három évvel ezelőtt egy felmérést, és sok ezer vállalatot értek el, és kiderült, hogy itt ez csak a jéghegy csúcsa, a becsapottak száma sokkal nagyobb lehet ennek alapján Reding biztos asszony jelenleg szintén felmérést végeztet, hogy lássuk a probléma igazi dimenzióját. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a gyakorlatokat a 114-es per 2006-os irányelv tiltja. Ez a megtévesztő reklámra vonatkozik, és hát a tagállamokban ezeket a megfelelő jogszabályokat el kell fogadni. De hát a megtévesztő gyakorlatok sok esetben határon átnyúlóak, és a gazdasági gyakorlatban nagyon nehezen lehet őket tetten érni és büntetőjogi eljárás alá vonni. Reding kolléganő foglalkozik a kérdéssel, és meg is kívánja szüntetni, az év közepére várható egy közlemény a meglévő irányelv megvalósításával kapcsolatban, a megtévesztő reklámot illetően, és itt majd további lehetőségeket is felvet az irányelv átdolgozását illetően, illetve értékeli az eddigieket. Lesznek tartalmi javítási javaslatok, következtetéseket fogunk levonni a megtévesztő gyakorlatból, és megkezdi Reding biztos asszony az együttműködést a, hat, a területi, illetve tagállami hatóságokkal, hogy hogyan lehet megakadályozni a határon átnyúló eseteket és azt is javasolni fogja, hogy a polgárok és a vállalatok sokkal jobban tudatosítsák ezt a veszélyt, amelyet ezek a társaságok jelenthetnek, és ez ellen lépjenek fel. Az irányelv, a 2006-os irányelvet minden tagállam megvalósította. Mindazonáltal a bizottság már most a közlemény megjelenése előtt kéri a tagállamokat, hogy számoljanak be az irányelv megvalósításáról, illetve alkalmazásáról, mert, és erről lesz egy konferencia is májusban, amelyet a bizottság rendez a tagállami hatóságokkal közösen, ahol érdekcsoportok, szakértők is jelen lesznek, és a cél az a megtévesztő gyakorlat, a szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságoknál, különös tekintettel a határon átnyúló esetekre. Tehát jobb együttműködésre van szükség a tagállami hatóságok között, ez egyértelmű, és a közleményben tartalmazott javaslat is ezt fogja hangsúlyozni, amelyet Reding biztos asszony készít elő. Ez a kérdés sürgető számunkra is. Mi hamarabb szeretnénk előbbre vinni ezt az ügyet, és az érintetteket megfelelő módon be kell vonni, és de ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz időre van szükség, és a konzultációk eredménye alapján, az érvek felmérése után a bizottság további intézkedéseket tervez a határon átnyúló félrevezető gyakorlatok megakadályozására, amelyek büntető jogilag is üldözhetők. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák, akkor most jönnek a frakciók hozzászólói, de már most is késésben vagyunk és éppen ezért még egyszer szeretnék mindenkit kérni, hogy tartsa be az időkorlátokat. Egyébként félbe fogom szakítani a hozzászólókat, pontosan kell kezdeni a szavazást, és ma utaznak haza a kollégák. Papani Kolau kollega a néppárt nevében másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Természetesen, amit ön mondott, csak támogatni lehet. De el kell mondanunk azt is, hogy a görög polgárokat kínozzák. Engem arról tájékoztattak, hogy ilyen megtévesztő gyakorlatok valóban gyakoriak. Itt vannak a dokumentumok is hozzá. Tehát például itt van az a dokumentum, amelyet a megtévesztő gyakorlatot végrehajtó cégtől kaptunk, és legfőbb a dokumentumon az szerepel, hogy ingyenesen aktualizálják az adatokat. Ez itt szerepel ezen a dokumentumon. És a polgárok látták, és azt gondolták, hogy jó, hát azt látják, hogy ki kell csak tölteni, elküldik akkor az illetékesnek, és apró betűvel szerepel a dokumentum alján, ahogy Puszitúr is említette, 1000 eurót kell évente fizetni ezért, az aktualizálásért. Egy kis idő eltelik, aztán a cég jogi szolgálata egy írásos dokumentumot küld, és ott 3500 eurót követelnek attól az állampolgártól, aki kifogást tett. Fizetnie kell, még kamatok is hozzájönnek, és a jogi szolgálat költségeit is, ugye, a késlekedés miatt. Biztos úr, van jogi keret, de nem tudjuk, hogy ez az irányelv valamennyi, valóban mennyire került átültetésre. A stokholmi program azt mondja, hogy ezeket a témákat azonnal meg kell néznünk. Mi a polgárainkat támogatjuk. Mi mellettük vagyunk, valóban foglalkoztatnak bennünket a polgárok problémái. Nem szabad, hogy csak nagy európai kérdésekkel foglalkozzunk, hanem a polgárok mindennapi gondjait is figyelembe veszük. Ezt a problémát meg kell oldani. Egy percre. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hölgyeim és uraim! Ki kell jelentenünk, hogy ezek a cégek nem csak félrevezetőek, hanem családgyakorlatot is folytatnak. Az üzleti vállalkozás egy hasznos dolog, fontos dolog, hogyha a társadalomhoz hozzájárul, de hogyha hazudnak és családmódon próbálják vonzani a vállalkozásokat, illetve az üzletet, akkor mindössze csak egy csalásról van szó, és ez eh, jogellenes. Az ilyen eh, cégjegyzékekkel foglalkozó cégek eh, illegális tevékenységet folytatnak a megtévesztő reklámozási gyakorlatról szóló irányelv értelmében. Nincs szükség új jogszabályra, egész egyszerűen végre kell hajtatni a már létező szabályokat. Ez egy határon átnyúló kérdés és eh, a kisvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók, ő magukban képtelenek megvédeni magukat, hiszen egy ilyen jogi védelem túl sok pénzbe kerül. Tisztelt eh, biztos úr, van-e lehetőség egyfajta információs kampány indítására, hogy értesítsük és tájékoztassuk ezeket az embereket, az érintett személyeket? Thank you, uh, madam. Two and a half minutes. Köszönöm, két és fél percen van, ugye, elnök asszony? Igen. Nos, az elmúlt években biztos úr nagyon sok olyan ír polgárral találkoztam, akik áldozatul estek a megtévesztő szakmai cégjegyzékekkel foglalkozó cégeknek. Egy eh, iskola eh, titkárnak kellett kifizetnie 2000 eurót, mert az iskolának nem volt pénze. Ő eh, töltötte ki ezt a formanyomtatványt, és aztán magára vette a felelősséget. Azt gondolta, hogy hogy lehettem ilyen hülye, hogy ezt tettem, és vállalta a felelősséget a tevékenységért. Egy idős hölgy, aki kit kitöltötte a formanyomtatványt a taxizó férje nevében, mivel azokon hibákat vélt felfedezni, kijavította a cégjegyzéket, a címjegyzéket, és aztán terrorizálták éveken keresztül félt az ismeretlen címről érkező borítékokat kinyitni. Nem mondhattam nekik azt, hogy ne fizessék ki a pénzt, annyit tudtam mondani, hogyha én az ő helyükben lennék, nem fizetném ki ezeket a pénzeket, ez volt a legjobb tanács, amit adni tudtam. És sokan vannak ilyen helyzetben. Az igazság az, hogy az európai jogszabálytól védelmet remélnek a polgárok, és nem értik azt, hogy miért nem védik meg őket az európai jogszabályok. Van ugyanis egy kétértelműség itt. Én azt mondom ugyanis a polgároknak, hogy szerintem megvédik őket a jogszabályok, de nem tudok erre garanciát vállalni. Én úgy tudom, hogy az egyik érintett céget egy spanyol tartományban elítélték, és ennek következtében egész egyszerűen áttelepült egy másik spanyol régióba, és tovább folytatta tevékenységét. A polgárok nem tudják, hogy hogyan működnek a jogrendszerek más országokban. Lehet, hogy tudják, hogy, vagy azt gondolják, hogy a saját tagállamukban megvédik őket, de fogalmuk sincs, hogy mi történik egy másik tagállamban. Ráadásul, hogyha ezek a cégek az EU-n kívülről üzemelnek, további aggodalmakat vet fel a gyakorlat. Tehát komoly aggodalmak vannak itt, a bizottságnak a tagállamok közti együttműködést elő kell mozdítani, oda kell figyelni a határon átnyúló tevékenységekre. Ön azt mondta biztos úr, hogy ez egy sürgős kérdés, de már igen régóta sürgős kérdés az Európai Unió polgárai látják, hogy nagyon sok területen befolyásolja az életüket az Európai Unió jogalkotása, de nem értik, hogy a csalásoktól miért nem képes őket megvédeni az EU e, jogalkotás. Tehát mit jelent az, hogy sürgős ténylegesen? Köszönjük, Harkin Köszönöm szépen. Most pedig e, az ECR nevében Stevenson úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetetek azzal, amit Harkin asszony említett, az én választókerületemen Skóciában az idősek, akik kis panziókat tartanak fenn, akik kis önállátó nyaralókat üzemeltetnek, ők az áldozatai ennek a bűncselekménysorozatnak. Ugye bekerülnek a címezékbe, megkapják az 1000 eurós számlát, az idős emberek meg vannak félemét, amikor megkapják a fenyegető leveleket az állítólagos jogi képviselőktől. Ez egy határokon átnyúló bűncselekmény. Ezek a cégek meghatározzák, megadják a címüket, az identitásokat. Nyomozzuk ki őket, zárjuk be őket, hajtsuk, tehát vigyük őket bíróság elé. Ha engem a felem felé kapcsolatot felveszik, akkor azt mondjuk írják a cégnek, hogy minden jövőbeli levelezést küldjenek hozzám. Aztán nem hallanak ám ezektől a cégektől, de ezeket az embereket be kell börtönözni. Köszönöm szépen, Stevenson úr. Most pedig Taylor kolléga, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Erre az indítványra szükség volt annak ellenére, hogy a 2006-os irányelv megvan, hát úgy tűnik, hogy nem működik olyan jól, ahogy kellene. A cégek, amelyek a hallottunk, ezek a cégek csak azért vannak, hogy gyanútlan szervezetekkel visszaéljenek. Szerintem ez félázító amikor közösségek, közösségi vállalkozásokat megkárosítanak, mert ahogy is kevés pénzük van. Olyan taktikákat használnak, csak a kidobó legények és a, a nem tudom, ilyen verőlegények módszereit alkalmazzák, de az üzenet az kell legyen, ha egy ajánlat túl jónak tűnik, ha nem hiszünk a szemünknek, akkor nem jó ez az ajánlat. Nem szabad bedőlni nekik. Ezek ilyen ragadozó cápák, és ezeket le kell állítani, ezeket a cégeket. A mi frakciónk üdvözli ezt az indítványt, nagyon is időszerű, és támogatni fogjuk, hiszen a bizottságtól azt kéri, hogy követelje meg a tagállamoktól, hogy hajtsák végre az élet, illetékes irányelvet. Köszönöm. Klák kolléga az EFT részéről. I know the European City Guide best. Én ismerem az Európai City eh, Guide-ot, eh, megpróbáltam eh, megállítani őket, nem sikerült, azóta is működik. Nagy-Britanniában megvannak a megfelelő jogszabályok, és tiltják azt, hogy apróbetűs feliratok mögé bújtassák el alapvető szerződési feltételeiket. Ugyanakkor az ezzel foglalkozó brit hatóság nem léphet fel az EU egyéb területeiről induló csalásokkal szemben. Éppen ezért én továbbra is kapom ezeket a panaszokat. Noha nem elég eh, kemény a fellépés eh, európai szinten, miért nem engedik meg a saját kormányomnak, hogy fellépjen keményen ez ilyen, ezek, eh, ezen praktikák ellen? Azért, mert az Európai Unió hitvány szabályai megengedik azt, hogy traumatizáló hitványcsalások áldozatává váljanak gyanútlan polgárok. Köszönöm szépen. Most pedig az egyéb hozzászóló következnek. Bujjan úr, másfél percet Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Hogy összegezzük a megtévesztő gyakorlatokat végző címezéket számokkal? 400 petíció érkezett az Európai Parlamenthez, a Petíciós Bizottsághoz. 50 ezer kis és közevállalkozást érintett ez a gyakorlat. Odáig fajult az ő üldöztetésük, hogy fizetniük kellett. Három évük volt arra, hogy megerősítsék. Kérem szépen, ezek a, ezek a számok csak elmondják, hogy ezek a ragadozók milyen károkat okoznak. A gazdasági válság idején, a jövő bizonytalansága kapcsán ez a gyakorlat még súlyosabb hatásokkal van, jár. Nem tudják a küzdelmet sem megfizetni a kis és középvállalkozások. Több lehetőség van először is, ezeket a cápákat le kell, be kell zárni, biztos úr. Azt hiszem, kívánatos lenne, ha felülvizsgálnák ezt a címjegyzékes irányelvet, fel kellene gyorsítani ezt a felülvizsgálati folyamatot. Aztán, ami a csalásokat illeti, azoknak az árnyaltságát is meg kellene nézni. A referencia címjegyzékek, a naming semmi, tehát újra kellene mutogatni az érintetekre a nemzeti hatóságokkal, az oláfal, az áldozatul esett cégekkel közösen kellene fellépni, és le kellene beszélni ezeket a cégeket. Meg kellene büntetni az ebben a rendszerben működőket. A pénzbírságok, a büntetések kevesebbet tesznek ki, mint azok az összegek, amiket összegyűjtöttek ezek a cápák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Gebhardt asszony egy percre. Köszönöm szépen, biztos úr. Az Európai Bizottság aggódik, és az Európai Parlament aggodalmait osztja de évek óta várunk arra, hogy a bizottság valamit tegyen, és valóban valamit elindítson. Buzotér jelentése, ugye az IMCO bizottság a legutóbbi parlamenti ciklusban többször felhívta a figyelmet arra, emberek, most már valamit tegyetek, hogy valóban segítsünk az embereknek. Még mindig itt van a probléma, az emberek várnak arra, hogy segítsenek nekik. Nagyon sok önkétesen működő kis szervezet nem tudja felvenni a harcot. Nincsen pénzük arra, hogy felvegyék a harcot ezekkel a csalókkal. Múlt héten kaptam egy levelet, azt kérdezték tőlem, hogy védekezzek ezzel? ellen. Nincs pénzem, nem tudok ügyvédet fogadni, hogy fellépjek a céggel szemben. Azt hiszem valóban hatékony eszközöket kell kidolgoznunk, hogy az állampolgárok megváltást találjanak. Tehát ez egy hihetetlen sorcsapás, ami érint bennünket. Köszönöm szépen, most pedig Köszönöm, hogy betartotta az időt, ez Tyler asszony, egy percre. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Az ilyen csalások ügye amely első látásra legitim és európai értékekre hivatkozik, ezeket illegálissá kell tenni. Ez nem csak a kisvállalkozásokat érinti, akiktől verőlegények módszereivel szedik ki a pénzeket, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy mi magunk sem lépünk fel kellő eréllyel ezekben az ügyben, ezekben az ügyekben, ugyanis eh, az Európai Bizottságnak eh, lenne itt feladata. Eh, nagyon sok éve halljuk már ezeket a panaszokat, közvetlen cselekvésről azonban nem hallottunk. Hallottunk arról, hogy különböző üléseket, megbeszéléseket tartott elmondottak, nem szavakra, hanem tettekre van szükség. Eh, ha mindig azt mondjuk, hogy megvárjuk az év végét, és aztán eh, elemezzük a helyzetet, akkor eh, már is elbuktuk ezt az ügyet, hiszen itt határon átnyúló nagyméretű összeurópai csalásokról van szükség, van szó. Nem akar-e bevezetni egy jogsegélyi módszert az Európai Bizottság arra, hogy ezek a megtévesztett emberek felléphessenek a megtévesztőik ellen? Köszönöm szépen, asszony. Köszönöm, eh, biztos úr, elnök asszony. Az Európai Parlament több száz petíciót kapott eh, szerte Európából, kisvállalkozóktól, eh, akik ilyen elképesztő követelések áldozataként találták eh, magukat. Ezek általában olyan kis cégek, amelyek eh, már a jogi költségeket sem tudják kifizetni. Eh, ezek a címjegyzék kiadó cégek gyakran más tagállamokban működnek, ez nem teszi lehetővé a fellépést, mert az érintett kisvállalkozások természetesen nem tudják, hogy hogyan lehet egy másik országban fellépni egy ilyen tevékenység ellen. Ezzel élnek vissza, ezt használják ki a címjegyzékek kiadó cégek. Noha ha van jogszabály, amely az ilyen gyakorlatokat kizárja és illegálissá teszi, ezeknek a jogszabályoknak az átültetésével probléma lehet az egyes tagállamokban. Az, hogy átültették ténylegesen az irányelvet, nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyformaképpen, egyféleképpen alkalmazzák ezt az irányelvet szerte Európában. Köszönöm, Retté asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony a tisztességtelen üzleti gyakorlatok, hát egyszerűen olyan, mint a víz, mindenhova be tudnak szivárogni ezek a gyakorlatok. Két lyukon keresztül ugye van az irányelv, amelyben vannak azért kiskapó lehetőségek, a 2006-os irányelv ugye ez. A másik probléma a rendelet, amely a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozik. Biztos úr, ön ugye a parlament Mm, tehát maga mögött tudja biztos, hogy gyorsan fel kellene lépnie, mert az idő valóban pénzt jelent. A kollégák már említették, hogy három, ó, három év már eltelt. Három olyan év, amely során ezek az emberek, akik eh, ugye áldozatául estek ezeknek a tisztességtelen gyakorlatoknak, praktikáknak, ezek szenvedtek. Valóban a csalók, a KKV-kat tévesztik meg, a KKV-k, amelyek az európai nemzet, az európai gazdaság vázát jelentik. Köszönöm szépen, Repi asszony, betartott az időt, most pedig Tarabella úr egy percre. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az illetékes irányelv, amely a az összehasonlító és megtévesztő gyakorlatokkal kapcsolatos színezékkel kapcsolatos kérdés illeti valóban megfelelően kerülnek átültetésre a tagállamokban. Azt gondolom, hogy ezek a problémák valóban határokon átnyúló profit hajházokra vonatkoznak. Először is nagyon fontos, hogy a bizottság ugye rendelkezik az adatokkal a fogyasztókról. Nagyon fontos szervezetek vannak is. Aztán második, a, az áldozatoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kollektív keresetet nyújtsanak be érdekeik érdekében. Ezt várjuk már 20 éve. Aztán az a kérdés, hogy nem tudom, hogy hogy lehet ezeket a cápákat meg rendszabályozni. Biztos úr, kérem szépen, hogy gyors és konkrét intézkedéseket hozzon mielőbb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Nagyon érdekes téma, nagyon sokan kértek szót, nem mindenkit tudunk persze meghallgatni, sajnos, mert nincs igazán elegendő igény, időnk. Öt kollégának tudom megadni a szót, akik még eddig nem kaptak szót. Kelly úr, egy perc. Uh, a petíció pont olyan, ahogy a kollégák azt leírták, és uh, saját uh, korkiválasztó körzetemben is problémát okoz egy European City Guide nevű cég, amely család módon téveszti meg a helyi vállalkozásokat. Annak ellenére, hogy úgy tudom, hogy felkérték a katalóniai, eh, sőt, utasította ezt a katalóniai legfelsőbb bíróság, hogy eh, hagyja abba ezt a tevékenységét, és eh, elítélték ezt a céget Belgiumban és Nagy-Britanniában, és úgy tűnik, hogy mindez nem elég. Két dolgot tehetünk. Először is felhívjuk a figyelmet a vállalkozások körében erre a gyakorlatra, hogy legyenek éberek, ne essenek áldozatául az ilyen tevékenységnek. A másik dolog, amit tehetünk, az az, hogy olyan jogszabályokat hozunk, amelyek biztosítják, hogy az ilyen cégeket a bíróságok eh, be tudják zárni, és eh, a főnökeiket pedig börtönbe küldhetik. A Rojtova asszony egy percre. Köszönöm szépen organizací škol charit dokonce i státních institucí které se staly oběťmi podvodů katalogových firem. pod dojmem aktualizace údajů se upisují k akik áldozatául esnek ennek a, a megtévesztő gyakorlatnak, öm, aktualizált profil ö, szolgáltatást biztosítanak. Ezeket határokon átnyúló szolgáltatások, vagy harmadik országból származó szolgáltatások, világos, Európa szerte ö, megvalósítható megoldást kell tartani. Találni. Az Európai Bizottság sok erőfeszítést tett, de hát még nem elegendő. Én nagyon sok autentikus megoldást javasoltam jelentéstevőként. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság legalábbis egy fekete B-listát készítene az érintett irányelv hatája alatt. Nem csak egy stabil európai jogalkotásra van szükség, most azonnal kell, kérem szépen a bizottság gyorsítsa fel az eljárást, hiszen állampolgárainknak nagyon sok pénzébe kerül ez a várakozás. Ezt Európolt is be kellene vonni. Köszönöm szépen. Slovo. Eh, nekalé praktiky některých takzvaných katalogových firm zůstávají... Köszönöm. A szakmai cégjegyzéket kiadó cégek megtévesztő gyakorlata továbbra is súlyos probléma, megkerülik a törvényt és visszaélnek azzal, hogy a létező szabályok nincsenek végrehajtva. Emellett vannak még olyan abszurd bírósági rendelkezések is, amelyek csak részlegesen tiltják meg ezeknek a cégeknek a tevékenységét. Fel kell hívni a figyelmet ezen cégek tevékenységére a jogalkalmazó szervek is figyeljenek jobban oda, e, és e, ne fordulhasson elő, hogy a csalók nagyobb jogvédelmet élveznek, mint az áldozatok. A kérdés tehát az, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák a megtévesztő és összehasonlító reklámokról szóló irányelvet. Nem tudjuk ezt a problémát megoldani a tagállamok aktív részvétele nélkül, különben csak a petíciók száma fog növekedni a jövőben is elnök asszony a néppárti frakció kifejezetten támogatja hogy a kis és középvállalatok végre szabaduljanak meg attól hogy ezek a szakmai jegyzékekkel foglalkozó társaságok nyugtalanítják zaklatják őket. biztos úr mindazonáltal jogosan hívta fel a figyelmet hogy a two thousand and six os irányelv lehetőséget nyújt ugyanis és a megvalósítás néhány tagországban nem sikerült igazán, és pont ott nagyon erős ez a probléma, és mivel határon átnyúló esetekről is van szó, sok esetben a probléma átkerül másik tagállamba is, úgyhogy sokkal célirányosabban kellene megoldani mihamarabb a problémát. Itt nem lehet, hogyha lokalizálni lehet a problémát egyes tagállamokban, akkor ott kell megoldani. Köszönöm. Um, ezek a címjegyzékek nagyon hasznos, sokak által használt info, használt információk, nagyon fontosak az adatok, ha megnézzük, nagyon is jelentős szerepet játszanak a fogyasztók körében, és hasznosak ezek a címjegyzékek. Ezek a szakmai címjegyzékek Nos, hát a megtévesztő gyakorlatokat folytató szakmai címjegyzékek nem fogadhatok el. Ezeket a gyakorlatokat meg lehetne állítani, hogyha az illetékes irányelvet helyesen átültetnék a gyakorlatba. Sajnálatos módon nem minden tagállam ültette át ezeket az irányelveket a tagállami jogrendbe. Nem minden áldozatnak van joga kompenzációra. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fellépjünk ezen jelenség ellen. A közösségi jogszabályokat ki kellene egészíteni, amelyek csökkenthetnék a megtévesztő gyakorlatokat folytató címjegyzékek közzétételét. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Hafner úr. Már korábban is kért szót. Hafner úr. Ja, Frau Präsidentin. Igen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Úgy tűnik, hogy igazi európai problémáról van szó. Azt halljuk, mindannyian tudunk példákat, én egész halommal tudnék szolgálni ilyen példákkal, és őszintén megmondom, hogy én is bedőlnék ezeknek a cégeknek. Sokszor esett már erről szó, beszéltünk az irányelvről, a 2006-os, 2008-as irányelvről, szó esett erről a petíciós bizottságban, a plénumon egyaránt, a probléma azonban fennáll, sőt, még nagyobb is lett. Hallottam az imént, amit elmondott Öttinger biztos úr, az a benyomásom, hogy érti ön a problémát, és az új biztosnak talán új lehetőségei is vannak arra, hogy lépjen. Kérem, hogy vegye komolyan a problémát. Kicsinek tűnhet, de gazdaságilag nagyon súlyos kérdés, és mindenkit érint a kis és középvállalatokat, a családi vállalkozásokat, ők, ők alkotják a gazdaság, a társadalom gerincét, és ha nem sikerül minden tagállamban leállítani ezt a gyakorlatot, ahol nem tudjuk hatékonyan megvalósítani az irányelvet, egyre nagyobb károk fognak keletkezni. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most a hozzászólások végére érkeztünk. A biztos úr kapja meg a szót volt ö, utoljára. Köszönöm. Frau Präsidentin. Elnök asszony, hölgyem és uraim, tisztelt képviselők! Nagyon szépen köszönöm ezt az egységes és széles körű álláspontot, amelyet itt önök megfogalmaztak. Nagyon is elhivatott, kedves kollégák. Reding kolléganőmnek be fogok erről számolni, és bíztatni fogom, hogy átfogó közleményt készítsen az érvényes európai és nemzeti jogszabályokkal kapcsolatban, és erre építve az irányelvet meg kell majd újítani, módosítani kellene. Meg kell állapítanunk azt, hogy a 2006-os irányelvet a tagállamokban átültették a nemzeti jogrendben. Nem megvalósítási, nemzeti átültetési problémával van dolgunk. De először is a határokon átnyúló esetekben nem mindig optimális együttműködés miatt, a tagállami hatóságok nem mindig optimálisan működnek együtt, nagyon sok esetben um, nem is kerülnek alkalmazásra ezek a ö, szabályok. Nagyon sokszor mm, büntetőjogi eljárási problémák vannak. A büntetőjog ugye nemzeti hatáskövet tartozik, mind az anyagi, mind a formális eljárási ügyben tehát a nemzeti hatóságok, államügyészségek, bűnöldöző szerveknek a szerepük nemzeti hatáskövet tartozik. Az 2006-os irányelv a tisztességtelen üzleti gyakorlatokkal foglalkozik, a vállalkozások és fogyasztók közötti viszonylatban, és nem foglalkozik vállalatok és vállalatok közötti gyakorlatok vagy kontaktusokról. Alapvetően a magánembert védi ez a 2006-os irányelv a tisztességtelen cégekkel szemben. Nem a vállalkozókat, az egyéni vállalkozókat, a kézműves mestereket, a KKV-kat védi a cégekkel szemben. De pontosan erről van szó, az irányelvet kiterjeszteni, hatáját kiterjeszteni kellene a vállalkozások közötti üzleti ö, kérdésekre. A legtöbb tagállam ezt a kiterjesztést nem akarta. Annak idején 2006-ban az európai szabályra, tehát az irányelvre vonatkozóan az állampolgárok és a csalók közötti viszonyt kívánták szabályozni. Nem a csalók és a vállalkozások közötti viszonyról volt szó nyilván joggal panaszkodnak a gyakorlatból levont szabályokból, de ezt a nemzetállamok, illetve a tagállamok nem akarták ezt a, az irányelvet kiterjeszteni. Annak idején 2006-ban az irányelv nagyon is ambíciózus európai projekt volt. És a bizottság aggódik amiatt, hogy ez egész javaslattal a falnak megyünk, tehát falba ütközünk. Ha a bizottság erre a kiterjesztésre emellett állt volna ki, az önök által itt említett konkrét példák alapján és a bizottság által gyűjtött ö, visszaélési esetek alapján szerintünk a jövőben, jövő évben módosítandó irányelven ki fogjuk terjeszteni az irányelv hatáját az említett viszonylatra, tehát csalók és állampolgárok különböző fajtáinak kiterjesztésére. Ugye van ugye a büntető jogi, illetve ö, Ausztria, Belgium, Franciaország nagyon sikeresen ültették át ezt az irányelvet. Vannak más tagállamok, néhányról említést is tettek, ahol a nemzeti jogrendben nem kielégítően szabályozzák ezt a kérdést. Ki kell várnunk, hogy ezek a tagállamok egy éven belül a tanácsban hajlandóak lesznek-e arra, hogy egy általános, egységes szabályt hozzunk a polgárok számára, mármint vállalkozóként. Tehát a magánember megvan, de a vállalkozó. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Van egy indítvány is a Petíciós Bizottság részéről. A szavazás ma délben lesz erről az indítványról. Ezzel ezt a vitát